öltsük az adófizetők pénzét Afrika szarván. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you, Commissioner. Köszönöm, Sefkovics biztos úr. Most a vitát befejeztük, kedves kollégák. A szavazás holnap délben lesz. Utolsó napi rendi pontunk. Katrin Grez asszony jelentése a genetikai forrásokra vonatkozó szellemi tulajdonjogok fejlesztés politikai vetületei. Most pedig átadom a szót négy percben az előadónknak. Jó estét kívánok, kedves kollégák! Igen, hosszú eljárás végén, december, 10, december 6-án az szellemi tulajdon jogokkal kapcsolatos fejlődő országok beli helyzetre vonatkozó anyagot a Fejlesztési Bizottságban nagy többséggel elfogadtunk, és ez mérföldkő, mert először fordult elő, hogy politikai nézetől függetlenül a képviselők a föld forrásainak a földforrásai elleni kalóz tevékenységek ellen léptek fel. Köszönöm az összes kollégának, aki részt vett ebben a fontos munkában, de holnap tovább kell lépnünk. A szavazás döntő jelentőségű lesz, hiszen elszántságunkat kell kifejeznünk az EP elszántságát arra vonatkozóan, hogy több koherencia legyen a fejlődési politikában. Meg kell erősíteni azon akaratunkat, hogy a biokalózkodást megszüntessük. Ennek értékében a régi évszázados kultúrákat meg kell védeni, a regionális gazdaságot is, tiszteletbe kell tartani a a kis gazdálkodók és az őslakosság jogait, valamint védenünk kell a környezetet és a biodiverzitást is. A világ biológiai örökségének 90%-a a fejlődő országokban található. Ennek ellenére a szabadalmak túlnyomó többségét az iparosodott országok birtokolják. Tudjuk, hogy a genetikai erőforrások döntő jelentőségűek a fenntartható mezőgazdaság és az élelmiszer biztonság szempontjából mindenütt a világon. A genetikai sokféleség védelme, a genetikai sokféleség megőrzése, ezek a kulszavak annak érdekében, hogy a fejlődési millenium céljait megvalósítsuk. Vagyis meg kell erősíteni a fejlesztési politikák koherenciájának elvét, ahogy ez a Lisszaboni szerződés 208-as cikkében szerepel. Azok a szabályok, amelyek most a természeti erőforrások kiaknázását irányítják, a hagyományos tudás felhasználását irányítják, ezeket a szabályokat nagyon rosszul szabályozták, vagyis határozták meg, és néhány nagy vállalat ezt a joghízagot kihasználja, és a hagyományos tudást magáévá teszi. Figyelembe véve a szöveget és az intézményt, vagyis az, hogy milyen sok szöveg van, milyen sok intézmény foglalkozik ezzel, nagyon sürgős a Nagoya jegyzőkönyv megvalósítása. És ezt koherensebb globális irányítás mellett kell megtenni. Kedves kollégák, azért vagyunk itt, mert azt akarjuk, hogy a fejlesztési politika igazságosabb legyen. Felelősségünk van, és védeni akarjuk a fejlődő országok három követelményét, vagyis az, hogy a forrás eredetét a szabadalom tulajdonosa hozza nyilvánosságra, és a haszonból is, a hasznot is megosztják, Vagyis ez igazi kihívás az EU számára, olyan gyakorlatokat kell elítélni, amelyek a kötelezettségünk ellenében mennek, vagyis harcolni kell a biodiverzitásért. Kedves kollégák, számítok önökre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadóasszonynak. Akkor most áttérünk a Kecsdi ra és eh, először Paska úr kap szót. Köszönöm. Tudjuk, hogy eh, a kevert fajok, amelyeket eh, helyi törzsek termesztenek, szerepet játszanak a kozmetikai cégeknél, mezőgazdasági cégeknél. Tehát például a gyógynövényeket általában a fejlődő országok benszülöttei szállítják, és ott generációk óta ismerik a gyógyszerek, a gyógynövények hatásait. Azonban ezen genetikai gazdagság haszna a cégeknél marad. És azok, akik ezeket a növényeket például rendelkezésre bocsátják, nem kapnak semmit. Létezik a TRIPS megállapodás. Ez pedig a biodiverzitással és a Nagoya jegyzőkönyvvel is összevág. És csak is így eh, tudjuk eh, megszüntetni azt, hogy visszaéljenek a genetikai forrásokkal. Köszönöm szépen. Köszönöm, Paska kolléga. Most Andres asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok az előadónak hiszen konszenzust sikerült az összes frakció között elérnie. Nyilvánvaló, hogy a hagyományos ismeretek ugyanígy szellemi jogot képviselnek, mint az, amit általában itt Európában annak tartunk. Azonban itt más dolgokról is szó van. Itt szó van a fenntarthatóságról és a környezetvédelemről is. Szó van kereskedelemről, szó van eh, eredet megjelölésről, szó van a különféle alkotórészekről és a genetikai források felhasználásáról. Az eh, Európai Uniónak pedig eh, el kell dönteni, hogy hogyan viszonyul ehhez a témához. Tehát például a vetőmagok. A vetőmagok kérdése kulturálisan is jelentős. A kutatás és a tudomány létrehoztak már eh, adatbankokat is a genetikai forrásokról. Köszönöm szépen. Szépen Basescu asszony a következő hozzászóló. Köszönöm. A környezeti nyomás csökkentése szempontjából a genetikai sokrétűség rendkívül fontos. Védeni kell ezt, hiszen a millenniumi célkitűzések elérésében is fontos szerepet játhat. A genetikai források szellemi, ezekre vonatkozó szellemi tulajdonjogok védelme az egészségügyhöz való egyenértékű hozzáférési jognak is jelentős része. Része ezen kívül az élelmiszerbiztonságnak és a fenntartható mezőgazdaságnak. A szellemi tulajdon tehát ezen a területen megfelelő célként kell, hogy szerepeljen a fejlesztési politika keretében. A Nagoyai jegyzőkönyv ratifikálását pedig mielőbb el kell érni. Szilárd eszközre van szükség a biokalózkodás leküzdésére, és jogszerűségre van szükség a genetikai források cseréjében is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ferreira úrnak adom meg én a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Megállapítható, hogy a, a biológiai diverzitás nagyon fontos az ökoszisztémák megmaradása szempontjából. Meg kell mondjuk azt is, hogy a környezet szempontjából, az élelmezés, táplálkozás szempontjából mindez fontos szerepet kaphat. A, a genetikai forrásokra vonatkozó szellemi tulajdonjog védése tehát kiemelten fontos. A felelősség az több rétű, semki sem szabad kizárni ebből, és a technológiai fejlődéssel kapcsolatos felelősségektől. A genetikai diverzitás az nem privatizálható, nem tulajdonítható és sajátítható ki a népegészségügyhöz hasonlóan, hiszen ennek is része. Az embereket el kell látni, meg kell védeni az éhezés elén, nem szabad a rég a kapitalizmus szabályait erre érvényesítetni. Köszönöm szépen. Az Európai Parlamentnek mondom biztosként, hogy a szellemi tulajdon fejlesztéspolitikai vetületei a genetikai forrásokra vonatkozóan nagyon fontos, és köszönjük a Libe Bizottságnak és a vonatkozó szakbizottságoknak véleményét. Nagyon fontos mindez a területre vonatkozó szabályozói fejlődésben nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Erősíti a szegénység és azon túli kérdések elleni harcot. A tudományos kutatás egyre nagyobb mértékben növekszik a genetikával kapcsolatban, és a biodiverzitás kereskedelmi értékével kapcsolatban is felkorvácsolta az elvárásokat. A biotechnológia fontos, lényeges szerepet játszik a fejlődésben, és segíthet a szegénység elleni harcban. Azonban látnunk kell azt is, hogy egyre nagyobb fenntartásai vannak a fejlődő országokban a genetikai források, aránytalanságában kapcsolatban, és a genetikai források biodiverzitáshoz való viszonyában a fejlődő országokban. Felismerjük tehát a fejlődő országok fenntartását, és pozitív szinergiákat kívánunk kialakítani. A biológiai diverzitás egyezménye és a különböző nemzetközi e, eszközök között, mint a WTO megállapodások, a szellemi tulajdonra vonatkozó nemzetközi szerződés, a, a genetikai források, az élelmiszer és mezőgazdaságra vonatkozó szerződésébe között. A Nagoyai jegyzőkönyv a genetikai forrásokhoz való hozzáférés és e, a ezek használatából származó tisztességes és egyenlő előnyök biztosítására vonatkozó megállapodás jogbiztonságot ad a genetikai termékek felhasználóinak, és átláthatóságot a tranzakciókra vonatkozóan. Mindezzel segítjük konzerválni és fenntarthatóan felhasználni a biodiverzitást a, és a forrásországok ökorendszerének fenntartását. A javasolt jogszabály, valamint a Nagoya jegyzőkönyv ratifikálása és végrehajtása az Európai Unión belül azt jelenti, hogy az európai felhasználók jogbiztonságot kapnak, és egyre több tranzakcióra lesz lehetőség genetikai forrásoknál. Ugyanakkor hiteles rendszer születik, amely biztosítja a, az országok előírásainak való megfelelést. Az önök jelentése is rámutat arra, hogy ez a fejlődő országok legfőbb fenntartása. Úgy véljük, hogy a megfeleléssel a törvényi megfeleléssel a túlzott végrehajtási költségeket és egyéb laboratórium kutatói és eh, KKV-knál felmenelő költségek eh, kerülhetők el. A hatályba lépé, a Nagoyai szerződés hat, jegyzőkönyv hatályba szerződése ezért fontos, és a bizottság támogatja is azt. A clearinghouse mechanizmust véleményünk szerint a régiók és országokkal szoros együttműködésben kell végrehajtani, csak így lehet hatékony, és így lehet mindenki számára közösen elfogadható megoldást találni a függő kérdésekre vonatkozóan is a legkevésbé fejlődő országokkal kapcsolatban az Európai Unió és, tá- és eh, tagállamai támogatnak további eh, feleket is a jegyzőkönyv végrehajtásában. A több donoros ABS kapacitások fejlesztése például ide tartozik az AKC országok érintett eh, feleivel. Nagyon fontos kezdeménynek tekintjük ezt, és éppen ezért megfelelő figyelemmel követjük alakulását. Egyéb nemzetközi jogi eszközöket azonban ezzel párhuzamosan fejleszteni kell. Az Európai Unió a WTO-val tárgyal és a VIPO-val. Végül pedig a kétoldalú kapcsolatokban harmadik országokkal az Európai Uniós fejlődési politikának való megfeleléssel kiegyensúlyozott megoldásokat kívánunk találni a szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan, hogy elkerüljük a mezőgazdaságra való negatív hatásokat és a szegénységet leküzdhessük. Az Európai Parlament koherens, globális és elfogadható irányítási rendszereket kér, amely a szegényebb országok számára is perspektívát nyit. Ezt támogatjuk. Végül pedig a szellemi tulajdonjogi rendszerrel a biokalózkodást akarjuk elkerülni, támogatni az innovációt, a te- technológia továbbadását az érintettek felhasználók előnyére, fejlődésére, virágzására. A bizottság már várja, hogy továbbra is együttműködhessen a parlamenttel és a fejlesztési szakbizottsággal a e fontos kérdésben. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm az alelnök úrnak, kedves kollégák! A vitát befejeztük, a szavazás holnap délben lesz. Jó éjszakát kívánok!